micro on. Okay. Colleagues, good afternoon. Kedves kollégák, jó napot kívánok mindenkinek, kérem foglaljanak helyet, egy perc múlva megkezdjük az ülést. Érezzék magukat, jól helyezzék magukat kényelembe, kezdjük a munkát. should I wait slightly, slightly Otwieram obrady. Ogłaszam wznowienie posiedzenia parlamentu. Ezen megnyitom az ülést, és Folytatjuk tehát az ülésszakot. Július 16-án kezdődött meg ez a törvényhozási időszak, illetve akkor szakítottuk félbe. Tisztelt kollégák, két héttel ezelőtt részt vettem azokon az ünnepségeken, amelyeket a platte Plettén kitört második világháború 70. évfordulójáról emlékezett meg. Nagyon hosszú időszakra ez megosztotta a kontinensünket. Soha nem szabad elfelejtenünk, hogy a háború és az erőszak visszatérhetnek Európába. Ebben az évben további ünnepségekre is sor került. és tragikus eseményekre. Két spanyol kollega áldozatul esett az ETA támadásainak.